Mes chers collègues, bonjour. On va notre... Megkezdjük ülésünket. Üdvözlöm Önöket, üdvözlöm a tolmácsokat, és eh, egészen 19 óráig velünk lesznek. Akkor kezdjük a napirend tervezetet. Elfogadhatjuk, hogyha nincsen ellen eh, vélemény a június 19-20-ai jegyzőkönyvet ugyancsak elfogadhatjuk, hogyha nincs ellenvélemény, és akkor kezdjük az első napi rendi pontunkkal, a 2018-as általános költségvetéssel összes szakasszal. És először is megadom a szót jelentéstevőnknek. Itt van-e jelentéstevőnk? Igen? Itt van. Nem láttam elnézést, mondja elnök asszony. Ezt követően pedig az árnyék jelentéstevőknek fogok szót adni, és más képviselőknek, akik hozzá kívánnak szólni. A vita végén pedig eh, szeretném majd hallani az Európai Bizottság véleményét, annak érdekében, hogy megismerjük az önök álláspontját. Emlékezni szeretné, emlékeztetni szeretnék, hogy a Július 18 dél a határideje a módosító indítványok benyújtásának. Felhívom a figyelmet, hogy két típusú módosító van, az egyik a vélemény, a másik pedig a költségvetési a kompromisszumok az előkészítő tevékenységekre, azokat a titkárságnak kell átadni a megfelelő formanyomtatványokon. Az összes módosítóról a szavazás szakbizottságunkban augusztus 31-én lesz a szavazás. Akkor kezdjük, árnyék jelen, illetve jelentéstevő úr, akkor kérem, hogy vegye át a szót. Udělení slova v rámci přípravy stanoviska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 akkor kezdheti, és elnézést a jelentéstevőtől. Eh, v rámci přípravy stanoviska jsem přihledl k naší minulé debatě s panem Muriasen, s pravodem v hlavě pro... No, nothing? Monsieur Teminska, euh, c'est notre dernière, c'est notre dernière commission utolsó próba. Tehát akkor a tolmácsok követnek engem, kérdezi az elnökasszony, és akkor van-e tolmácsolás? Kérem jelezzenek. Akkor kezdjük. Takže zkusím. Akkor ismételtem harmadikra remélem most már csak sikerül. Amikor előkészítettem a vélemény tervezetemet, akkor a korábbi vitákból is igyekeztem meríteni. azon vitákból, amiket Morrison úrral folytattunk, a Költségvetési Bizottságból és megpróbáltunk figyelembe venni a szakbizottságban lévő kollégák hozzájárulásait is. És a következő területekre próbáltam összpontosítani először is a Connecting Europe lehetőségek, ami az egyik fő eleme a közös projekteknek a közlekedés vonatkozásában, és éppen ezért meg kell győződnünk arról, hogy teljes mértékben finanszírozható lesz, nehogy az állja, egy olyan helyzet álljon elő, mint ami már volt korábban, hogy át kellett csoportosítani. A második dolog, a támogatások egyes projektek esetében, különösen amikor nincsen benne magánberuházás. Ismételten fel kell hívni a figyelmet a különböző vegyes finanszírozási lehetőségekre, mint a CFSIF, de nem szabad megfeledkeznünk a magánbefektetőknek a jelentős hozzájárulásáról sem, különösen a közlekedési ágazatban. A harmadik dolog a prioritásaink között fontos az összekapcsolási lehetőségek a külön, Európa különböző részei között. Úgy gondolom, hogy ez hozzáadott értéket ad a nemzeti gyors hálózatok használatához. Továbbá fontos az európai hajózási rendszerek, a Galileo és az Agnus. Ezek biztonsági szempontból fontosak, ezért lepődtem meg, valószínűleg sokan önök közül is, hogy a múlt évhez képest 9,6%-kal kevesebb az előirányzott összeg. Az egyes években különböző összegek voltak különböző okok miatt a projekt fejlesztésének megfelelően, de úgy gondolom, hogy konzisztensnek kell lennünk az ilyen projektek finanszírozása tekintetében, mert ez európai szinten hozzáadott értéket képvisel, és különösen akkor, amikor a projekt fokozatosan kerül beindításra, és hangsúlyozni kell, hogy nagyon fontos a megfelelő finanszírozás, és az ügynökségek szempontjából is ez fontos. Ahogy ezt már megvitattuk legutóbbi ülésünkön, és az ötödik és utolsó felvetésem alkalmam volt megvizsgálni az Európai Bizottságnak a dokumentumait is, kísérleti projekteket javasolnak, és meggyőződésem hogy vannak ö, olyan projektek, amelyek sikeresek lehetnek a jövőben, és köszönöm a figyelmüket, és remélem együtt tudunk dolgozni a javaslatok kidolgozásán, ahogy ezt már legutóbb is említettem. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a különböző árnyékjelentéstevőknek. Marinescu úr, öné a szó. Domnului pentru... Köszönöm szépen, és köszönöm Tosenovski úrnak a kiváló munkát. Nagyon sok fontos vetületét felvetette ennek a témának, amelyek számunkra a Transzakbizottságban szám, támogatásra érdemesek a következő költségvetésből. Magam is hozzáfűznék néhány dolgot. A TNT e hálózat, közlekedés hálózatokat illetően szerintem arra kéne törekednünk, hogy a bizottság figyelmét felhívjuk arra, hogy már most kidolgozza, illetve azokat a terveket, amelyek befutnak a tagállamokból, koordinálja. És a kohéziós politikában levő pénzeket jobban hajtsa végre a forrásokat, jobban, hogy a tagállamokban megvalósuló közlekedős politika jobban összehangolt legyen. Tehát a határon átnyúló projekteket kell a tagállamok között és a tagállamokon belüli tervekkel összehangolni. Nem mindig egyszerű ez, különösen a vasút közlekedésnél holott fontos volna, és a kohéziós politika forrásai mert ö, alaphálózatokat kéne, hogy szolgálják, nem az, nem az átfogóakat. A Galileo esetében a prágai ügynökséget kellene jobban támogatni, és a Galileo projekteket már ki kéne teljesíteni, és a, ehhez pedig kell a prágai ügynökségnek erősebb támogatás. És az EGNOST is hasonlóképpen ki kéne aknázni az Európai Unió teljes területén. Ehhez is kellenek források, hogy az Ukra- Ukrajnában és az Észak-Afrikában levő végpontokat össze lehessen kapcsolni, és így az egész Európai Uniós terület lefedhető legyen. A bizottság meg kell határozza azt is, hogy a Dunai strate, Duna stratégiára milyen források állnak a tagállamok rendelkezésére, hiszen fontos cél az, hogy a Duna teljes hosszában hajózható lehessen hasonlóképpen gondoskodnunk kell arról is, hogy a Connecting Europe eszköz is kiteljesedjék, megfelelő pénzeszközök rendelkezésre álljanak ahhoz, hogy a stratégiai beruházási alapból származó összegekkel kiegészülve a Connecting Europe eszköz is működhessen. Tudjuk. Köszönöm szépen, Ertug képviselője szó. Igen, köszönöm. Elnézőket kell kérjem Grappini asszony árnyék előadó nevében. Az ő nevében is helyette próbálom most kifejteni a szocialista álláspontot. Először is köszönjük a jelentéstevő munkáját, amelyet a véleménytervezetbe tett a 2018-as költségvetés témájában. A frakció nevében mi is szeretnénk kiemelni néhány olyan prioritást, melyeket szeretnénk a módosítókban is megjelenteni. Egyetértünk azzal a tényel először is, hogy hangsúlyozni kell, hogy a közlekedésre és turizmusra tett összegek a Unióban való gazdasági növekedés munkahelyteremtés céljait kell, hogy szolgálják, és arra bátorítjuk a bizottságot, hogy rangsorolja az biztonság témáit a különféle közlekedési móduszokban. A digitális korszakban a KKV külön nehézségekkel kell szembenézzenek a digitális átalakuláshoz való, hoz való adaptációban, ebben kell segítenünk őket. Aztán az innováció és az autonóm gépjárművek ügyében is kell támogatás. A, transport, a közlekedési infrastruktúrákat illetően különösen a határon átnyúló kapcsolódások kell legyenek a prioritások az emberek és szolgáltatások szabad mozgásában, amely a egységes piac alapja. Ezért fontos, hogy megfelelő források legyenek a minőségi kritériumnak való megfelelés biztosítására, a nagyobb biztonság és fogyasztóvédelem megvalósulására a közlekedési hálózatokban. A pilotprojektek és előkészítő cselekvéseket hangsúlyozzuk a frakció révén, hogy a helyi turizmus, illetve vizsgáljuk, illetve az autonóm gépjárművek közlekedésének emberi tényezőit vizsgáljuk és kutassuk. Nagyon jó az együttműködés, köszönöm ehelyt is. Köszönöm szépen, Demicska úr, köszönöm, köszönöm elnök asszony, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Először is szeretném elmondani, nem csak köszönetet mondani a jelentéstevőnek, de azt is szeretném elmondani, hogy szinte valamennyien felsorakoztunk e jelentés mögé, ezért jól kiegyensúlyozott is, és figyelembe veszi azt is, hogy 2018 gyakorlatilag az utolsó teljes költségvetési év a mi mandátumunkon belül. Ezért még fontosabb, hogy odafigyeljünk mindazon sorokra, amelyek hozzáadott értéket képviselnek Európai Unió szinten, és szerintem a jelentéstevő pontosan ezt valósította meg. Tehát alapvetően stabil számok vannak, de növekvő költségvetés van az Elzára, a Cezára, és azt hiszem, hogy talán mondani sem kell, hogy az európai közlekedési rendszerre is. Tehát mindez nagyon pozitív. Azt hiszem, hogy a kollégák jól említették a Galileót is, és nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott, de ez is bizonyos konzisztenciát mutat, és a prioritásokat is jól tükrözi. Tehát elnök asszony, úgy gondolom, hogy egyetlen dologra, egy kérdésre szeretnék koncentrálni, és szeretném, hogyha a bizottság reagálna erre. Miért van az, hogy a javaslat, a költségvetési javaslat a vasútügynökséggel kapcsolatban annak csökkent az összege, és hogy alkalmazkodik ez az igényekhez, és hogyan tükrözi ez azt, hogy négy vasúti csomagunk van valójában. Itt be is fejezem, és elnézést kérek, hogy nem tudom meghallgatni a válaszokat, de a kollégáim itt lesznek, mert egy másik ügyben jelentéstevő vagyok, és az itt szakbizottságba kell átmennem. Elnök, köszönöm szépen, Denicka úr. Kramer úr, öné a szó. Kivételesen elfogadom, hogy most elmegy és nem várja meg a választ, mondom kivételesen, ez elfogadható. Én is köszönöm a jelentéstevőnek, Bas Eckhoutnak a nevében, aki most nem tudott eljönni, de köszönöm én is és ő is, az együttműködést is. Három pontot szeretnénk kiemelni magunk részéről. Egyrészt azt, hogy a határon átnyúló szakaszok, amelyeknek a támogatását régóta követeljük, és most 110 millió rendelkezésre áll, ezekre, amelyek a háborús időszakban, meg utána, amelyeket leromboltak, ezeknek az újraépítése európai hozzáadott értéket hoz, az európai tagállamok sokszor úgymond magukével teszik a támogatásokat nemzeti projektekre, holott ezekre kéne figyelni, és ez jó, hogy figyelünk. Éjszakai vonatjáratok esetében Németországban ezek népszerűek voltak, mert, mert olcsó volt az áram éjszaka, aztán ezeket mégis a töröltekben nem volt eléggé keresett. Ha a repülőforgalom is azt követnénk, akkor be kéne zárni az európai repterek felét, mert az 50% a reptereknek deficitet termel. Különösen regionális reptereknél. Azt mondta a bizottság, 10 évig lehet deficitet termelniük, de a 14. évben, ha így, így, megy, akkor bezárják. Ha ugyanezt tettük volna az éjszakai vonatok esetében, akkor még ma is járnának az éjszakai vonatok. Aztán a klímaváltozás elleni harc esetében ez egyetlen ágazat, ahol 90 óta nem csökkent, hanem nőtt a légiközlekedésben a kibocsátások mértéke. E vonatkozásban terjesztünk be majd módosítókat. Általában egyébként egyezik az álláspontok jelentéstevővel, ezeket a pontokat kiemelnénk. Köszönöm szépen Baszákolt nevében is. meg... Köszönöm szépen, Kramer úr. Kanecska asszony, ön lett volna először, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Én is szeretnék köszönetet mondani Tusanovszki kollégának ezért a kitűnő jelentés tervezetért a 2018-as költségvetésre. Én is gondoltam módosító indítvány tételére, de először szeretnék visszatérni néhány alapvető kérdésre nagyon örülök, hogy elhangzott a pentinek a csökkentésével kapcsolatos kritika, és a CCF is nagyon fontos eszköz az optimalizáció szempontjából a hálózat optimalizáció szempontjából, és a létező infrastruktúrákat fenn kell tartani, őt javítani. Az is nagyon fontos, hogy javításra kerüljenek a különböző összekapcsoló ö, infrastruktúrák a Connecting Europe keretében. Ezért örülök annak, hogy nagyobb figyelmet kap a Galileo rendszer és az Agnus rendszer, ami a biztonságot növeli a közúti, a vasúti és a hajózási útvonalakon meggyőződésem nekem is, hogy ezeket a programokat megfelelően kell finanszírozni, és nagyon sajnálatos az csökkenés, amit tapasztalunk, holott itt javítani valók vannak. Fontos lenne, hogy az új vasúti kezdeményezést ne veszélyeztessék a különböző költségvetési sorok, amik fontosak a biztonság szempontjából, és az európai biztonságos közlekedés szempontjából. Biztos, hogy a fiatalok szeretnének Európán keresztül utazni, de nem szeretnék, hogyha áldozatai lennének a hátrányos szerződéseknek. Tehát a néppártnak nem kellene azon próbálkoznia, hogy olyan dolgokat terjesztenek, aminek nincs meg a realitása. Nagyon örülök Tusanovszki úr véleménytervezetének, és remélem, hogy ezeket a kérdéseket, amelyeket itt felvetett, a Tran Bizottság fogja támogatni, és hát le nem lesz vitatott ezeknek a finanszírozása. Elnök, mielőtt megadnám a szót, kedves kollégáim, abban az örömben van ö, ö, részünk, hogy egy 17 tagú diákcsoportot fogadhatunk. Mikael Geller úr hívta meg őket, és üdvözlöm a diákokat. Érezzék magukat itt, otthon, a parlamentben és a közlekedési szakbizottságban is és jegyzeteljenek bátran, mert az önök jövőjéről beszélünk közlekedési vonatkozásban. Alors, on continue. Akkor folytassuk. És Réke úrnak adom meg a szót a szakbizottságunk pillérének. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönet Tosanuszki úrnak a jelentését, amivel többé-kevésbé nagy vonalakban egyetértek. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontosak itt a tétek, a beruházásoknál egy kényes egyensúlyra kell odafigyelni, ugye a pénzügyi eszközök megfelelő elosztására, regionális politikára, egy csomó specifikus közlekedési szempontra, de mindenek előtt költségvetési jelentésről van itt szó, a költségvetési szakbizottságnak kell véleményt készítenünk, úgyhogy ennek alapján tennék néhány észrevételt az érdemi felvetésekkel egyetértek, de a Galileo, illetve az űrkutatás nem a mi szakbizottságunk területéhez tartozik költségvetési szempontból. Úgy gondolom, hogy elég dolgot kell védenünk enélkül is a közlekedés terén Nyilván az űrkutatási politika, meg a műhold rendszerpolitika is fontos, csak nem hozzánk tartoznak. Pavel Telicska is említette, és ezen a második észrevételem, hogy egy szó sem esik az európai ügynökségekről, pedig fontos lenne, hiszen e- rengeteget foglalkozunk szabályozások végrehajtásával, és az ügynökségek feladata ez. Az ügynökségek munkaterhét egyre inkább emelnék, és egyre kevésbé adnak ehhez pénzügyi kereteket. A negyedik vasúti csomag óriási feladatot jelent, és közben csökkentik az ügynökségek létszámát, pedig emelni kellene. Az eaz nál is ez a helyzet újra meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet közösen használni az erőforrásokat, hiszen külső erőforrásokat használnak többnyire. Uh, az Európai Bizottságnak ezen el kell gondolkodnia. Az EMSZ-nál is gondok vannak, ez alapvető probléma, ezzel foglalkozni kell. A harmadik észrevétel pedig, amit tenni akartam, az Interrail projekt. Én is úgy gondolom, hogy ez egy csuda jó ötlet, hiszen az egyetemi hallgatók nagyon örülnek majd neki, de költségvetési szempontból egyáltalán nem támogatom. 3 milliárd eurós projekt, aminek az első egyetlen szantímját, egyetlen centjét sem sikerült még megtalálni. A közlekedési kutatás fejlesztés sokkal ö, fontosabb. Ö, lehetnek kívánságaink, például az Interrail ötlet nagyon nagy vonalú, nagyon nagy lelkű, csak nem reális költségvetésre óriási terhet róna, az Európai Unió általános költségvetésére, de ö, konkrétan a közlekedési költségvetésre is. Úgyhogy ö, ö, legyünk józanok, legyünk készszerűek, és ne támogassuk ezt költségvetési ö, szempontból. Viszont a kutatásfejlesztésnél talán egy kicsit ö, részletesebben kellett volna erről szólni. A 6,4 milliárdról érdemes lett volna vitát folytatni, és az Európai Bizottságot megkérdezni. Ennyit akartam mondani, egyetértem az előadó által mondottakat. Úgy gondolom, hogy a konkrétan közlekedési vonatkozású költségvetési kérdésekre vissza kell majd térni, mert ez a mi feladatunk, ezt várja tőlünk a költségvetési Hát Néhány módosítót fogok készíteni, kiváló munkát végzett Tosanoszki úr, köszönöm elnök, köszönöm szépen Riké úr, mielőtt az Európai Bizottságnak megadnám a szót, Robodelon um, képviselőtársunk meghívására érkezett egy csoport az Országos Fuvarozó Szövetségtől. Hölgyeim és Uraim, üdvözöljük Önöket itt a bizottsági ülésünkön, Önöknek is itt a helyük. Koch úr közúti biztonságról szóló jelentéséről fogunk most vitát folytatni, és szeretettel látjuk Önöket. Köszönjük, hogy eljöttek, üdvözöljük Önöket! És folytatjuk a munkánkat. Philip Robertshez fordulok most. Ő fog választ adni a kollégák kérdésére. Márkusz Román Báránnak hívnak. Tehát a MOVE főigazgatóság és az energiafőigazgatóság pénzügyi részlegénél dolgozom, és üdvözlöm az önök előadója által készített jelentést, az egybe cseng az Európai Bizottság szándékaival. Két-három mm, apró felvetésre szeretnék reagálni. Először is emlékeztetnék rá, hogy a harmadik javaslatot eh, holnap eh, az eredményeket eh, holnap fogja ismertetni az Európai Bizottság. Azt is el akartam mondani, hogy az ügynökségek valóban nagyon fontos szervek, és nagyon hasznosak. Az Európai Bizottságnál a költségvetésre való felkészüléskor, előkészítéskor minden egyes ügynökségnek a specifikus igényeit megismerjük, részt veszünk az igazgatósági üléseken, az előkészítő megbeszéléseken. Természetesen nem tudunk mindent megadni, amit kérnek tőlünk, de nagyon igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, és megvizsgáljuk a korábbi éveket is. A 2018-as szükségletek alapján a keretek elégségesnek tűnnek. Persze egyre nehezebb körülmények között készítjük a költségvetést, de úgy gondoljuk, hogy azért ebből a keretből működhet a dolog. Természetesen mindig jó lenne egy kicsit nagyobb pénzösszeggel, pénzkerettel rendelkezni. Ami a pilot projekteket illeti, a költségvetésnek van egy negyedik melléklete, és itt szerepelnek az eredmények, de hogyha bármilyen konkrét kérdésük van, akkor nyugodtan tegyék fel. Köszönöm. Roberts úr említette, hogy holnap ismertetik az eredményeket. Ugye itt az összekapcsolási mechanizmusra vonatkozóan mutatják be az eredményeket. A többi témában van-e az Európai Bizottságnak hivatalos álláspontja, ami segíthetne az előadónknak? Van-e határidő, naptár, menetrend arra, hogy mikor leszek, lesznek meg ezek az eredmények? Nem gondoltam, hogy hozzá kell szólnom. Holnap az igazgatóval fogok beszélni, és az ügynökségekre vonatkozóan adok információkat. Tehát mindenki hallotta, hogy az ügynökségekre vonatkozóan holnap kapunk információt. Köszönet az Európai Bizottságnak, akkor ez így rendben van. És akkor visszadom a szót az előadónak, tessék. Köszönöm szépen, elnök és köszönöm szépen kollégáimnak, árnyék, az árnyékelőzőknak a kedves szavakat. Még egy kiegészítő információt, ha megengednek, hogy a GS-re miért helyezünk olyan nagy hangsúlyt. Nos azért, mert belátható, mennyire fontos a kapcsolat az GS és az, és az Agnosz ügynökség között, és mennyire erősen optimalizálhatja a közlekedés szervezését a jövőben. Például az elektronikus autó UDI rendszer bekapcsolásával ezeket is kiemelem a jelentésemben. Hasonló vita folyik az ITRE vonatkozásában a költségvetésről. Szerettem volna azt garantálni, hogy ezek a programok valóban összekapcsolódjanak a megfelelő módon. Köszönöm a javaslatokat, várom a módosítókat, hogy ezeket aztán igyekezek beépíteni a szövegbe, és ezzel javítani a jelentés egészét. Várom a tehát együttműködést, remélem a megfelelően képviselni a Transzbizottság egészét a jelentés. Köszönöm szépen! és emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtására július 18-án déli 12 óráig van lehetőség. Most pedig folytatjuk a munkánkat a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentésével, a géperműbizottság javításával, és itt most az IMCO-nak készítünk az 54-es cikk alapján véleményt. Koch úr az előadó Kohónak megadom a szót, aztán meghallgatjuk majd az Európai Bizottságot, tessék. Jó, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Régóta tudjuk, hogy a közúti közlekedés három tényezőtől függ. A gépjárműtől, az infrastruktúrától másodszor, harmadszor pedig a gépjárművezető viselkedésétől. Intézkedéseket kell hozni mindegyik, mind a három tényező körében, hogy javítsuk a közül közlekedés biztonságát a jelentés körében, főleg ugyan a gépjármű gépjárművek biztonságával foglalkozunk, nem hagyjuk szem előtt általános megfogalmazásokat sem a közlekedés egészére vonatkozóan, hiszen vannak kölcsönhatások az egyes intézkedések és azok hatásköre között. Például, ha drasztikusan növelnénk a közúti ellenőrzéseket, akkor például hiány adódna végrehajtásban alkalmazott szakemberekből, és akkor a műszaki vizsgára nem volna elég szakember, és az intelligens végrehajtási stratégiák végrehajtására sem lenne elég szakember. Tehát minden összekapcsolódik mindennel. A tagállamoknak sokkal aktívabbnak kell lenni, mert nem elég, hogyha az Európai Uniós ügynökségek fejtik ki tevékenységüket. Általában a biztonsági rendszerek nem csak a közlekedés biztonság fokozását szolgálják, hiszen 95% a baleseteknek emberi hibából is adódik. Fontos tehát, hogy erre hatással legyünk, de ezek a rendszerek ugyanakkor a fogyasztást is csökkentik többek között. Az asszisztens rendszerek az idősebbek, vagy a mobilitásukban korlátozott személyek javát is szolgálják a vezető támogató rendszerek leghatékonyabb alkalmazását kell megcélozunk, hogy ezek hatása fenntartható módon fokozható legyen. Ez csak akkor történhet, hogyha a gépjárművezető tudja, hogy melyik riasztórendszer melyik rendszerből jön, és ne legyen olyan idegesítő elriasztó, mert akkor egyszerűen lekapcsolja az asszisztens rendszert a gépjárművezető. Remélem, hogy ezeket a javaslataimat megszívvelik majd. Ami pedig a konkrét asszisztens rendszereket illeti, én úgy gondolom, hogy csak azok az asszisztens rendszerek kötelező beépítését írhatjuk elő, amely a következő három előfeltételnek megfelel. Először is egy tudományosan bizonyítható alapon kell, hogy igazoltan növelje a közötti biztonságot az adott rendszer, másodszorban pozitív költséghatékonysági hatása legyen, harmadsorban pedig a piaci érettséget kell, hogy mutasson. Tervezetemben kilenc aktív és passzív intézkedést javaslok, amely szerintem az Európai Bizottság az általános biztonsági rendelet felülvizsgálatakor, amely remélem jövőben fog kiadni, sürgetően figyelembe kell vegyen majd. Nem akarom mindegyiket külön megismertetni, ám kettő dolgot kiemelnék. Minden biztonsági intézkedésnek különös figyelmet kell szentelnünk a gyengébb vagy idősebb közlekedési szereplők igényeire ők külön védelmet és figyelmet érdemelnek. Az automatikus vészfék asszisztens rendszer különösen fontosnak tartom, mert a legnagyobb potenciállal bír abban, hogy nagyon sokféle balesetet elkerülhessünk velük, illetve azok hatásait csökkentessük. A fékezés hiányából adott balesetek a legsúlyosabbak a közútakon. Ez az asszisztens rendszer a teljes fékezés erejét ki tudja aknázni a géperműnek, és a figyelmetlen gépermű vezető hibáit tudja ö, javítani és csökkenteni a fékutat. A további fejlesztést is tovább kell fejleszteni e területen. A személyautóknál és a könnyű teherautóknál sajnos még mindig nem aknázzuk ki kellőképpen ezeket a lehetőségeket, és még ott is, ahol beépítették a autóba, a kerékpárosokat és a gyalogosokat nem jelzi még a rendszer. Tehát ki kell terjeszteni a személyautók és a teherautók és a buszok tekintetében is ezekre. Sokszor a gyalogosok és a kerékpárosok azért holtérben vannak, nem látja őket az vezető, ezért olyan kamerákat és szenzorokat kell beépíteni, amelyek lényegi fontosságú, és a teherautók és a buszok esetében. A jelentés területemben tudatosan eltekintettem attól, hogy konkrét éveket, határidőket említsek, hogy mikorra, meddig, melyik asszisztensrendszert kell kötelezően elírni. Ezt nem tettem, mert úgy gondolom, hogy e, következés jelentés keretében főleg azokkal a kérdésekkel kell foglalkoznunk, hogy melyik aktív és passzív biztonsági ö, rendszereket kéne kötelezően elírni, erre kell koncentráljunk, és nem arra, hogy mikorra. Mindjárt befejezem. Az, utol, az utóbbi kérdést csak akkor tudjuk majd rendezni, hogyha a vonatkozó rendelet átdolgozásra kerül, amely az IMCO-val együttműködésben kell, hogy megvalósuljon. Végül még egy alapvető megjegyzést engedjenek meg. Németül írtam a jelentéstervezetemet, az angol fordításban számos fordítási hibát találtam, melyek meghamisítják a lényeget, és amelyeket ki kell tenni a módosítókban. Például a különbség van az asszisztens rendszer azon között, amely aktívan változtatja az, út, az útvonalvezetést, és a között, amelyik csak reagál arra. Angolul nem jelenik meg ez a különbség például. Kedves képviselőtársak, a módos benyújtásának határideje a nyári szünet miatt nagyon-nagyon rövid, tehát július 14-e péntek 12 órakor lesz. Ám a jelen árnyékelődókkal tovább követjük a, a szöveg útját, hogy mielőbb át tudjuk dolgozni majd a módosítók benyújtása után. Már most nagyon örülök a módosítóknak és az árnyékadókkal együttműködésnek, és köszönöm a figyelmüket. Merci, monsieur Koch. Je vais Köszönöm szépen, Koch úr. Kérem szépen, hogy az, akinek a telefonja megszólal időnként, némítsa el. Koch úr jelentéséről beszélünk ma már nem elég szövegeket elfogadni, hanem cselekedni kell. Ugye Máltán miniszteri találkozót szerveztek, egyre több ember hal meg, 26 ezeren haltak meg a közutakon egy év alatt, és amikor valaki meghal, az azt jelenti, hogy hét másik ember sérül meg ugyanakkor, és válik korlátozott mozgásképességűvé. Ugye életekbe kerül, illetve komoly életre szóló sérüléseket okoz ez a rengeteg közúti baleset, ezért fontos, hogy hangsúlyt helyezzünk rá, ezt mindenképpen el akartam mondani a jelentés támogatásaként. Most pedig Senalova asszonynak adom meg a szót. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat panu zpravodaji. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Kohurnak. Nagyon jó javaslatot készített. Igazából nem is tudom semmivel kiegészíteni, csak annyit mondanék, hogy a közúti szállítás biztonságának javítása, az infrastruktúra javítása, a vezetők viselkedésének javítása mellett a szociális kontextusról is beszélnünk kell. A biztonság ebből a szempontból is említendő. Fontos, hogy nullára tudjuk végeredményben csökkenteni a halálesetek számát, és egyetértek, hogy az Európai Bizottságnak az általános biztonságról azonnal javaslatot kell készítenie, és a gyalogosok védelme érdekében egy módosítót fogok benyújtani, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok vannak a leginkább kitéve a baleseteknek, ezért az elektronikus segédrendszereket is úgy kell tervezni, hogy ütközés esetén csökkenjen a károkozás külön a gyalogosokra és a kerékpárosokra kell gondolni. Fontos a közúti jelzések megfelelő kialakítása. Hát nagyon jó ez a jelentés, nem igazán tudok mit hozzátenni, kiegyensúlyozott és a legfontosabb prioritásokra összpontosít, akár csak a múltban, most is szívesen működök majd együtt az összes árnyék előadóval és a jelentés készítőjével is Lotoszki úr következik most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Koch úrnak az előkészületeket. A közlekedési balesetek számának korlátozása rendkívül fontos cél. Társadalmi és politikai illetőletét illetően is, és a legfontosabb mindezeken belül az, hogy nagyon sok áldozat van, közöttük idősek, fiatalok, nem tettünk eleget eddig a közlekedési szereplők biztonságának növelésére. Ezt kell most kiemeljük, megóva az embereket a balesetektől. Nagyon fontos cél ez. A, a három és fél tonnánál nagyobb tömegű gépermők okozzák arányaikban a legtöbb balesetet. Külön figyelmet érdemelt tehát ez a gépjármű csoport. A, az alkalmazott rendszerek pedig nem mindig célirányosak, nem megfelelőek különösen a városi közlekedésben nagyon fontos a sajátságos igények értékelése. Az európai városokban sok tagállamban idősek, idős a gépjárműpark. Ez is külön fokozza a balesetek számát, és különösen súlyos, halálos balesetek előfordulását. Lengyelországban igaz például az a megállapítás. Javítani kell tehát ezeknek a gépjárműveknek a biztonságát, olyan műszaki előrásokkal, illetve módosításokkal, amelyek révén gyorsabban és jobban tud reagálni a gépjárművezető és a gépjármű a közlekedési kihívásokra. Már most is tehetnénk olyan lépéseket, amelyek javítják a helyzetet. Nem olcsó ez, de nagyon sok mindent már most el lehetne érni. További megjegyzéseim nincsenek. Módosítókat sem fogunk beterjeszteni, ám nagyon szorosan együttműködünk majd jelentéstevővel, nagyon fontos témát a szélben. Riké úr, köszönöm szépen elnök asszony. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó jelentés. Kiváló munkát végzett az előadó és igazából csak néhány kérdést tennék fel, nincs észrevételem. Bizonyos rendszereknek a beszerelése az autókba pénzbe kerül. 25 évbe telt, mire az ABS elterjedt. Ugye nehezen fogadja el az ember, hogy a biztonság közvetlenül kötődik az árhoz. Vagyis fogadjuk el, hogy a szegények kevésbé biztonságos autókkal kell, hogy közlekedjenek, mint a jó módúak. Szóval külön erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy elterjedjenek a biztonságos rendszerek tagállamok támogatási rendszereiről beszéltünk, például a mm, karbon kibocsátás csökkentése érdekében nem támogathatnák esetleg a tagállamok az ilyen igazi hozzáadott értéket jelentő biztonsági berendezéseket is, hogy kicsit nagyobb legyen az egyenlőség a társadalomban? Kicsit zavar engem az, hogy egy nagy merciben biztonságban van az ember, de egy csinkvecsentóban nem. Nyilván a szakmai válasz az, hogy drágák ezek a technológiák, de azért gondoljunk, gondolkozzunk el rajta. Az infrastruktúráról sok szó esik. Egyes régiók, egyes államok, egyes államok közútjai veszélyessé váltak, elhanyagoltak. Térképek is készülnek erről. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúrális beruházásokon túlmenően ki kellene mondani, hogy vannak olyan infrastruktúrák, amelyek elfogadhatatlanok. kétpályás úton, autópályán, nagy sebességnél bekövetkező baleset sokszorosan nagyobb kárt, sebesülést okozhat. Tehát talán elvárásokkal is érhetnénk annak érdekében, hogy az infrastruktúrák jobbak legyenek, és kevesebb haláleset sérülés következzen be. Tehát az ár és a teljesítmény között összefüggés van a járműveknél is, és az infrastruktúránál, a jelzőrendszernél is. Ami a jelzéseket, jelzőrendszereket illeti, időnként teljesen érthetetlenek a közúti jelzések. Annyi kresztábla van egymás hegyén hátán, hogy az embernek az az érzése, hogy amikor kedve van a hatóságnak, mindig kirak egy újabbat, teljesen érthetetlen az egész. Wim van der Kampra nézek, aki motoros, a motorosok giotinjét, hogy még mindig előszeretettel ö, szerelik ö, fel, ugye olyan útkialakítás ez, hogy a motorosokat konkrétan lefejezi, hogyha elesnek a motorkerékpárral. Ennek ellenére a 19-esen, a 40-esen is ilyeneket szereltek fel. Végül pedig a baleset tudományban a forgalom szervezésen is nagy hangsúly van, hogyha csökkentjük a forgalmi dugókat, azzal csökken a kibocsátás, de csökkennek a balesetek is. A jármű és az infrastruktúra közötti kommunikáció is nagyon fontos. A reál idő alatt forgalmi helyzetről való tájékoztatás is nagyon sokat segít a közúti biztonságban. Ez egy nagyon részletes, észszerű jelentés, szinte semmi nem maradt ki belőle. Néhány dolgot jeleztem csak, ami nekem fontosnak tűnik, de ez mindenképpen egy nagyon jó jelentésnek minősül. Elnök, köszönöm szépen. Uneska asszony, a szó tessék. Köszönöm, také mě dovolte. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, mert a téma rendkívül fontos és nagyon komoly téma, mert 26 ezer ember hal meg évente az európai utakon, és körülbelül 130 ezeren komoly sérüléseket szenvednek, ami meglehetősen tragikus ezen is kellene javítani. Ugyanakkor üdvözlendő lenne, hogyha a teherautókra nagyobb figyelmet fordítana a jelentés, mert a tehergépjárműveknek önmagukban körülbelül 4000 áldozatot szednek évente, ez vonatkozik gyalogosokra és kerékpárosokra. Például a teherautóknak nagyon sok holterük van, azt mondják a ugye a motor fölött helyezkedik el a vezető, az utat nagyon jól látja, ez fontos, amikor városon kívül vezet, viszont a városi területeken ez rendkívül veszélyes. És fontos az is, hogy a teherangépjárművek vezetőjek például Londonban 35 ö, ö, halálos kerékpáros balesetet okoznak a teherautók. Ezért fontos lenne, hogy egységesek legyenek a standardek, ugyanakkor nem ismerik el, hogy különböző típusú járművek vannak, és azt is ö, világosan kellene látni, hogy különböző járművek esetén különböző a lehetőségek. Például egy, egy olyan ö, teherautó, amelyiknek utánfutója is van, egész más helyzete van, a közvetlen rálátása is más a vezetőnek, hogyha van hol tér, vagy hogyha éppen nincsen és a városokban való vezetésnél ezt is, erre is oda kellene figyelni. Még nagyon sokat lehetne tenni e tekintetben, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. Hogyha a vezető nem látja a gyalogos, nem láthatja a gyalogost vagy a kerékpárost, akkor mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Köszönöm, hogy a jelentés készítője felhívta a figyelmet erre a problémára is a jelentésben és a többi árnyék jelentéstevővel együtt oda fogunk figyelni ezekre a kérdésekre, mert azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb ügy jelenleg a transbizottság bizottság munkájában, mert a biztonság nem csak az európai állampolgárokra, hanem minnyájunkra vonatkozik, mert valamennyien részesei vagyunk a közlekedésnek. Köszönöm. Véget várom a tolmácsolást. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, nem csak azt, amit beleírt a szövegben, hanem azt, azt is, amit elmondott az elején. Azt mondta, drasztikusan növelni kell az ellenőrzéseket. Az a jogszabály, amit nem ellenőriznek a betartását, tekintetben semmit sem ér. Persze különbségek vannak az egyes tagállamok között, sőt egyes városok között is nagy a különbség. Berlinben például 6 vagy 7 a intézmény ellenőrzéseséget, Brandenburg tartalmamön a 6-7-szer annyian laknak, sokkal kevesebb. Tehát országokon belül is nagy a különbség az ellenőrzés a gyakoriságok között. És a, a sérülékeny közlekedők, a, az gyalogosok és a kerékpárosok, tudjuk mennyire fontos ez nekem. A hétvégén éppen Berlinben elültött egy busz, elgázolt egy, egy kerékpárost, egyetlen nem látta a holtérben. Lényegi fontosságú tehát a holteret illető asszisztens rendszer. Aztán a vészfékrendszerek persze jók, de miért csak 20 km ára korlátozódik ezek alkalmazás, mert nem általában. Dilemetőszerben éppen most volt az autópályán egy szörnyű baleset, csak csökkentette a sebességet a rendszer, nem csak 20 kámával, hanem általában kéne csökkenteni. Helyén valónak tartom a sebességre vonatkozó hivatkozást. Től tudjuk a legtöbb balesetet az alkohol és a túlzott sebesség okozza. És ha már ilyen, messz, ilyen fejlettek a technológiák, és megállapítható a, a túlzott sebesség, kéne csökkenteni is. Nem elég, hogy csak villog a riasztó és az autóvezető simán autózik 180-nal, vagy akár 260-nal tovább, ahogy most hallottuk, hanem automatikusan csökkentenie kéne a sebességet a rendszernek. Az imensnél jártam, és egy komputer szimulációt az értémeszel e egy vezettem egy gyors vonatot a szimulátorral, és 120 mentem be egy kanyarba, azt hogy gyorsabban lehet. Hát nem lehet, csökkentette a rendszer automatikusan a sebességet. Ha a sinem meg lehet ezt csinálni, ahol sokkal-sokkal-sokkal kevesebb baleset száma, miért nem lehet a közutakon is? Úgy gondolom tehát, nem kéne a gépervezetőre bízni ezeknek a helyzetnek a kezelését. És vannak olyan asszisztens rendszerek, amelyeket bemutattak, és persze van még javítani való is, és köszönet ezeknek a megvilágításáért, ám fontos, hogy az, azt is látni, hogy a gép kocsvezető kikapcsolhatja a biztonsági rendszereket. Ez szerintem botrányos. Vannak olyan rendszerek, amelyek azt a szolgálják, hogy a, a kibocsátások ö, ö, ne nőjenek, ezeket egyszerűen kikapcsolják. De miért engedjük ezt meg? Hogyan lehet egy riasztórendszert vagy egy vészfékrendszert egyszerűen kikapcsolni, hagyni? Tehát meg kell vizsgálni ennek a, a annak a lehetőségét, hogy ezt ne engedjük meg. Aztán a költségeket illetően Kriké képviselő beszélt ezekről. Persze, a Dresdai Egyetem néhány évvel ezelőtt vizsgálódott, minden egyes autót 1600-zal, 1600 euróval támogató adófizető állami támogatás révén, ha az egész életciklusát vizsgáljuk. Hogyha ugyanakkor a, közleg a, a egészségügyellátást csak bizonyos mértékben finanszírozzuk magunk, és aztán átveszi a és Ha összevetjük ezeket az adatokat, akkor bizony más fényben látszanak azok a költségek, amelyek a közlekedés biztonságban megvalósulnak, és hosszú távon eloszthatóak. Aztán beszéltünk arról is, hogy milyen tükröket lehetne szerelni az autókra, hogy ne legyen holtér. Már tíz éve, több mint tíz éve ismeretesek ezek az eljárások, egyszer a politika el kell döntse, hogy most már végre bevezetjük ezt, és akkor komolyan veszik majd ezeket a megadásokat. Tudjuk, hogy milyen rengeteg baleset történik, ahol tér miatt hány ember életét mentettük volna meg, ha korábban lépünk. Most azonban bízom abba, hogy a további viták sikere visznek bennünket, és még egyszer köszönöm a jelentéstevő munkáját. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Kramer úr. Van Miltenberg úrnak a meg a szót. Köszönöm szépen. Az Alde Árnyék nevében, én Róding nevében, aki sajnos nem tudok eljönni. Én is szeretnék felvetni néhány kérdést, néhány pontot. Mi is köszönjük a jelentős tevő kiváló tervezetét. Minden közlekedési baleset áldozata túl sok. Egyiket sem szabadna veszni hagyni, és saját hazámban is, ahol 2014 óta sajnos nő a halálos közlekedési balesetek száma, más tagállamra is igaz ez sajnos. Mindezek nagyra törő intézkedések meghozatára hívnak fel bennünket, hogy egyetértek a jelentéstevő azzal, hogy a lehető leghatékonyabb intézkedéseket kell okos módszertannal bevezetni. A közlekedés biztonságot Európában nem szabad az Európai Unió állampolgárainak zsebéből megfizettetni. A különböző riasztási rendszerek, és vészfékek, ha 5000 re csökkentették a lakbajtak számát, bizony rámutat az dolog komolyságára. A technológiai újítások könnyen megmenthetnék az emberek életét. Ehhez a megfelelő infrastruktúrában szükség, és szerintem nagy hangsúlyt kell helyezni a kerékpárosok és a gyalogosokat szolgáló infrastruktúrára. Mert a, ezek nagy hatással lehetnének a közlekedési balesetek áldozatának csökkentésére. Hazám Hollandia nagy kerékpáros osztály, itt Brüsszelben is látható az, hogyan lehetne jobban megszervezni a kerékpáros közlekedést. Az IMCO-ban lehetem árnyék előadó a kapcsolódó jelentésben. Itt is, és ott is elmondtuk, hogy a, ambíció szintjét kell emelni, és figyelnünk kell ugyanakkor az adatvédelmi intézkedésekre, a személyes adatok megfelelő védelmére minden intézkedések meghozatalakor. A gépjárművek autonóm működésében is nagyon sok adatkört érint ez, és a General Data Protection Regulation esetében külön figyelmet kell szentelni a gépjárművekre vonatkozó elemeknek. A közleményben az áll, hogy időről időre a gépjárművek mindössze 20%-a nem felel meg azokat a közleket, nem felel meg azoknak a, a műszaki biztonsági csillagoknak, úgymond, amelyeket a típus, amelyet a típus megkapott annak idején. És különféle azt is látni kell, hogy Európában nagyon sokféle állampolgárja és tagállam tagállam is változik az a vásárlóerő, amely képes megvásárolni a megfelelő biztonságú gépkocsikat, ezért nagyon fontos az időről időre el kell tudnunk magyarázni az intézkedések szükségességét is. Aztán az alkohol és a közlekedés kérdéséről beszélnék. Ez a, ez a tánc, az alkohol meg a géprenvezetés nem egy páros tánc, ezeket szét kell választani egymástól, nem lehetnek együtt. A különösen az új, friss jogosítványosok, akinek két évnél fiatalabb jogosítványa is azok, akik profi gépjárművezetők, ott nulla százalékos zillótoleranciát kéne bevezetni, és egész Európában harmonizálni kellene az erre vonatkozó szabályokat. Ahogy angolul mondjuk, close to zero, minél közelebb a nulla százalékhoz. És akkor, aztán, hogyha ebben sikerüljenek, akkor nyugodtan kocinthatunk, és mondhatjuk azt, hogy egészségünkre, mint jogalkotók jó munkát végeztünk. Köszönöm szépen, Bár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak Dieter Kochnak a jó jelentéséhez, és köszönöm azokat a magyarázatait, amelyek nagyon átfogóan tárták fel jelentős fontosságát. Az Európai Bizottsághoz pedig azzal a követeléssel fordulnék, hogy egy kicsit nagyra törőbbek kéne, hogy legyenek. Az elnök asszony is utalt ennek szükségességére, nagyon fontos téma ez. 2018-ig és az, hogy nem sikerült eddig sikerülnünk, az bizony sajnálatos. Az egyes rendszerek vonatkozásában Dieter Koch nagyon átfogóan elmagyarázta ezeket, úgyhogy nekem nincs, kell egyenként az egyes rendszereket ismertetnem, és ezek fontosságát, hanem a biztonsági asszisztás rendszerek egész csomagban való kezelése, biztonsági csomagban való kezelése, helyén való eljárás. Számomra a jelentés címe egy kicsit szerintem korlátozott. Van Beckham kollégám is utalt már erre korábban, a jelentés címet tűnik több gépjármű biztonság az EU-ban emberi életek megmentése céljából. Ez helyén való alapvetően az összekapcsolása a kettőnek, hogy ám egy kicsit szélesebb körben fogalmazhatnánk. Nem csak, tudni, nem csak a gépjármű, hanem a gépjármű vezető és az infrastruktúra is nagyon fontos tényező, és itt különösen az utóbbi esetében kéne jobban kidomborítani kicsit előretekintőbben meghatározni a célokat. Mert ha ma infrastruktúrát építünk, ugye az a következő 30-40 évben fog működni, tehát ezért kell jobban előre gondolkoznunk, bátrabban, nagyra törőbben meghatározva az infrastruktúra követelményeit. Számomra még két-három pont fontos, amit eddig nem említettek. Úgy gondolom, hogy az a jelentésben, amely a kilométerszámlálók manipuláciáról szó esett, ám nem jelenik itt meg, holott 2018-tól már megkezdjük az adatgyűjtést, és 2022-re a számlálók manipulációja meg kell szűnjön, és ez nagyon erősen összefügg szám, szerintem a biztonsággal, hogy ugye tudjuk, hogy gyakran hamisítják a kilométerszámla adatait, alacsonyabb kilométer adatokat adnak meg, vagy a Carpass rendszere, vagy más műszaki rendszerekkel kellene lehetetlené tenni, ahogy Belgiumban is történik, a gépkocsik kilométer szemlővel való manipulációját. Aztán az adatok statisztika tekintetében Koch kollega is beszélt az adatgyűjtés minőségéről. Ez a kutatás és innováció szempontjából és a balesetek megelőzése szempontjából fontos. Szerintem itt még további adott köröket is gyűjteni kéne. Például az EU-ban sehol sem beszélünk a a forróság áldozatairól 37 kisgyerek halt meg. A hő, hőguta halálesetekről, ez is összefügg a közlekedés biztonsággal, hiszen és erről nem esik szó a jelentésben. Aztán adatvédelem nem csak a magánszféra védelme szempontjában, a biztonság szempontjából is. Ha azt akarjuk, az állampolgárok elfogadják ezeket az intézkedéseket, akkor az adatok rossz manipulációt lehetetlenné kell tenni, a visszaéléseket, és itt is van még tennivaló. Egészében jó a jelentés, és az eszmecsere is nagyon hasznos volt. Szerintem jó saját kezdeményes jelentéssel tudom majd előállni, és még egyszer sajnálom azt, hogy az Európai Bizottság nem ambiciózusabb a tekintetben. Köszönöm. Merci à vous. Köszönöm szépen. Anderson asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon üdvözlendő jelentés, és mindazok a kezdeményezések, amik ebből következnek, a tehergépjárműek biztonsága és az egész közúti csomag, ez nagyon időszerű. Nagyon örülöm az eddig felvetett kérdéseknek. Teljes mértékben támogatom mindazt, amit elmondtak azon, hogy a holt tereket is csökkenteni kell, és egyetül értek Bakúrral is, hogy sokkal ambiciózusabbnak kellene lenni sok területen a 20-as bekezdést szerintem sokkal jobban meg lehetne erősíteni, és Kohor egyetértek önnel is, hogy különböző konkrét határidőket kellene előírni a jelentésben. Egy dolog valahol kivétetlen kellene tenni, Svitovski úr, amit említett, kritikus, hogy a helyzetet szabályozzuk, hogy mi legyen a nehéz gépjárművekkel, nem csak a városokban, hanem úgy általában is. Ami pedig a ö, gumiköpenyeket illeti, a gumiköpenyeknek a biztonsága az is egy nagyon fontos kérdés, és már több vita volt erről, és ezzel is foglalkozni kellene. És hogy a nyomás mekkora a gumiköpenyekben, vannak nemzetközi sztenderdek, ezt is meg lehetne említeni, ahogy ön is fel, fel említette. A bizottság már sokszor foglalkozott ezekkel, és a bizottság úgy tűnik, hogy jobban meg kellene erősíteni a felhívásunkat a különböző dimenziókat, illetve gyorsítani kellene. Az általános biztonsági szabályokkal nagyon nagy volt az űrzavar hosszú ideig, és alapvetően fontosságú, hogy ez a szakbizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ezen a területen nem szabad most már haladékot adni. Egyetértek azzal is, hogy az automatikus rendszerek rendkívül fontosak, de itt is fontos, hogy határozottan meg, legyen a megközelítés, és ne lehessen kikapcsolni, vagy csak nagyon kivételes esetekben, vagy például az automata fékező rendszereket és egyebeket. Ha ezek indokoltak biztonsági szempontból, akkor nem elfogadható, hogy egyszerűen kikapcsolhassák őket. Köszönöm szépen, és az összes módosítót meg fogom nézni. Nagyon jó volt ez a vita, és nagyon jó a jelentéstervezet is. Elnök, köszönöm szépen, Anderson. Ajánla Sanders asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam eh, Kohurat és egyetértek sok tekintetben, amikor mondja, hogy még fokozni kellene a biztonságot a különböző járművek esetében. Nagyon sok javaslat is hangzott el ezzel kapcsolatban. Továbbra is várjuk, ez eléggé frusztráló, továbbra is várjuk tehát, hogy a járművek, amelyekkel persze sok mindent javítottak már, és amik fontosak az iparnak is ö, érdekes, ö, javították a különböző teszteket, a, ö, a ö, kerékpáros, gyalogos védelmet, de lenne még nagyon sok tennivaló, tovább kellene lépni, és van egy bizonyos inkoherencia. Egyrészt azt mondjuk, hogy nagyobb biztonságot akarunk a gépjárművek számára, ugyanakkor a, az utasok számára is, és főként az utasok számára, és ami ugyanakkor aggasztó, az az, hogy egyre több automata jármű van, és nagyon jó lenne most már tudni, hogy hogy lehet a kellő utat az infrastruktúra jármű és a azon személyek esetében, akik a gépjármű környezetében vannak, tehát a legsérülékenyebb közúthasználók, mint a gyalogos, a biciklis vagy a motoros. Nagyon jó, hogy a gépjárműipar igyekszik erősíteni a járművek és az utasok biztonságát, de azt is látni kell, hogy a, az aut, képjárművek az autókat magasabbra, agresszívabbá, szögletesebbé ö, tervezik, tehát inkább ilyen harci, városi harci járművek, ahelyett, hogy ö, olyan járművek lennének, amelyek figyelembe veszik a környezetükben lévő egyéb út, közúthasználókat is. A Markov jelentés is nagyon érdekes az infrastruktúrákkal kapcsolatban, fontos jogszöveg ez, és a tagállamok pedig önkéntesen dolgoznak ezen a témán, miközben az auditálási rendszer eredetileg azt irányozta elő, hogy ez kötelező legyen és figyelembe véve az automatizálását a járműveknek, még inkább így kellene, hogy legyen, különösen az interoperabilitást figyelembe véve, és akkor, amikor át, határon átnyúló. Ugye az volt, hogy ezek kötelezőek legyenek, végül aztán nem lett belőle semmi, még a szankcionálás vagy a normatívák esetében sem. A tanács nem követte a parlament álláspontját, a parlament szerette volna, hogy olyan normák, szabványok legyenek, amik valóban igazán európaiak, mert a különböző szabálysértéseknek nagyon komoly kihatások van a közúti biztonságra. Sokkal nagyobb harmonizációra lenne szüksége a területen, ezt a parlament hangsúlyozta már, saját kezdeményező jelentés is született, és a bizottságnak a közútbiztonsági kezdeményezését ez már megelőzte. Tehát szerintem itt kellene egy infrastruktúra rész, és a szankcionálást is bizonyos közút használók esetében határozottabbá kellene tenni. És itt van egy administratív feladat is, amivel foglalkozni kell. Ez vár ránk a tanács már foglalkozott ezzel a kérdéssel, a ö, sérülé, sérültek, nem csak a sérültek maguk, hanem a sürgősségi ellátás is. Hogyan készüljünk fel, hogyan vegyük figyelembe az új rendelkezéssel a technológiákat, hogy jobban tudjunk segíteni a ö, sérülteknek. Ehhez persze megfelelő állami és magánberuházás kell, hogy nagyon gyors és hatékony ö, ö, sürgősségi ellátás legyen, különösen közúti balesetek esetén. Ez is egy olyan elem, ami nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen. Vilman de Kampúr következik öné a szó. Eh, eh, köszönöm szépen Kohornak a jelentését, a jelentés tervezetét. Először is eh, teljes mértékben egyetértek az azzal, ha e, érzelmi alapon intézett felhívásához. Három éve vagyok a szak, közlekedési szakbizottságban, és minden hónapba, hónapban beszélünk 22 ezer ember, akik évente rendszeresen meghalnak a közútjainkon. Ha azt akarjuk, hogy a dolgok változzanak, akkor valamit tenni kell. Már mindenről volt szó, látok Szíriát, Moszult és ebeket, mégis akármi legyen, nálunk 22 ezer ember hal meg az utakon. Hogy lehet ez? Hogy lehet ezt elfogadni? Van persze máltai nyilatkozat, ami nagyon csodálatos, de nem változtat semmit. Minden nap több tíz ember, több tucat ember hal meg az utakon. Nem kellene elgondolkodni egy más kommunikációs módszeren, egy más stratégián. Ez lenne az első kérdésem, amit Kohúrhoz intézek. Tisztelt elnök asszony, másik kérdésem, ha jól értettem, ez a jelentés a gépjárművek biztonságáról beszél, tehát a járműveket tesszük biztonságosabbá, nem a gyalogosról beszélünk, nem a közúti biztonságról, nem arról beszélünk, hogy az infrastruktúrákat hogyan javítsuk. Az az érzésem, hogy már megint csak egy nagyon szép ilyen karácsonyfát készítünk, de nem a lényeggel foglalkozunk, és Dieter is emlék, erre kitér a jelentésben. Tehát végül azt mondanám, csak hogy a technikai kérdésekre koncentrálnék, és visszatérek arra, amit Lucy Andersons kolléganőnk mondott, és a Holt tér ügyre, amikor a visszapillantó tükrökről és az automata, vagy ö, különböző félautomata rendszerekről beszélünk, amelyek a az akadályokat képesek felismerni, és hogy ne csökkentsük a biztonsági rendszereket. Ugye az ICO-ról beszéltünk az IMCO-ban, a motorosokkal kapcsolatban, és jó lenne, hogyha az IMCO nem venne ebben részt, mondják egyesek, mert megvannak a saját ötleteik. Az ICO rendszer, ez így értelmetlen, ha olyan intézkedéseket akarunk, amelyek a járművek számára biztonságot jelentenek, akkor nem mehetünk el ezek mellett. Az állampolgárok persze nem fognak ezzel egyetérteni. Elnök, köszönöm szépen, Van úr. Most pedig az ECOSZoknak, az Európai Szociális és Gazdasági Tanácsnak adom meg a szót néhány percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mi is foglalkoztunk a közlekedési biztonság kérdésével a bizottságunkban, és azon az alapon, hogy a stratégiai, politikai orientáció 2011 és 20 között, ami a szalonkra is tartozik, ennek keretében az Európai Bizottság jelentését és figyelembe vettük, és a korábban megfogalmazott véleményeinkben is tükröződött ez. Ez pedig oda vezetett, hogy nem akarok megismételni az előttem elhangzottakat, de hangsúlyoznám azt, hogy Koch úr jelentése nagyon fontos pontokat nevez meg, de az Európai Bizottság anyagában is fontos pontok vannak. Kohor jelentés területében is benne van, hogy az infrastruktúra meghatározó jelentőségű. Ennek a fontosságára szeretném én is felhívni a figyelmet. És az a, a múltban is foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a tagállamok készítsenek úgymond a, a balesetekkel különösen sújtott fekete pontokról térképeket, és ezeket elérhetővé tegye a, a közösség számára. Például Belgiumban gondolhatnánk arra, hogy interaktív módon működne ez a, ez a ö, térkép, tehát a helyi lakók is reagálhatnának erre az interaktív térképre, amely a sötét foltokat mutatja. És a politika szeretne választ adni a kérdésekre, hogy például azt mondja a lakos, a választó, hogy miért nem javítanak például ezen a, ezen a közel, hozzám közel levő csomóponton, mert túl sok a halálos baleset. Ez megjelenne a helyi politikában is, nyomásgyakorlásként, komolyabban venne a politika is ezeket a problémákat és kérdéseket. Szerintem ez jó eszköz volna, az interaktív térkép. Az Európai Bizottság is foglalkozhatna ennek a lehetőségével. Az interaktív black spot térképek, tehát ilyen hatást fejthetnének ki, javíthatnák a végrehajtást. Aztán az elhangzott az is, hogy a tehergépjárműek okozzák a legtöbb balesetet arányosan, ezt elfogadom, de utalnék arra is, hogy azok a moduláris koncepciók, amelyek kitfejlesztésre kerültek, és egyes tagállamokban be, be is vezették őket nem városokban, hanem nagy biztonsági hozzájárulást hozhatnak. Ez is egy olyan kis aspektus, amely hasznos lehetne. Végül, elnök asszony, a gyalogosok és kerékpárosok védelme tekintetében a, itt is a lényegi fontosságú döntő jelentőség az infrastruktúra, és infrastruktúrális fejlesztés. És a gépjárművekben pedig olyan berendezések alkalmazása, amely jobban védi, jobban észleli a, gépjármű, a gyalogosokat és a kerékpárosokat. Azt is szeretném kérni, hogy a motoros, a motorkerékpárok tekintetében de Kampur ezeket jobban ismer, mint én, de az én tapasztalatom az is, hogy ez is egy véde, védelem nélküli kategória, mármint a motorkerékpárosok. Ugye nagyon sokan autóznak mondjuk Antwerpen is. Brüsszel között, és, és azt látjuk, hogy, eh, hogy a motorosok cikáznak a, a, a sorban álló autók között, ez ugyan tilos Belgiumban is, meg máshol is, és nagyon gyakran meg eh, történik, hogy kinyitja valaki a gépkocsajtót, és eh, komoly balesetet okozhat a cikázó motorgéper művesek, gépjármű Tehát gondolni kell a motorgépjárműre, azok utasaira, mert ez is egy külön veszélyeztetett kategória, nem minden említjük ezt külön a szövegben. Köszönöm szépen, Simons úr. Mielőtt a bizottságnak megadom a szót, szeretnék emlékeztetni rá, szeretném emlékeztetni az Európai Bizottságot, hogy nem kell és nem szabad tétlennek maradnunk egy ilyen súlyos témával szemben minden szerepvállalónak, és ezt hangsúlyosan mondom, minden szerepvállalónak fel kell kelteni az érdeklődését, és, mindent, és mindenkit szabályozni, illetve szükség esetén szankcionálni is kell. Ez egy súlyos időnként ember életeket jelentő kérdés, és ezért alapvető fontosságú, hogy emlékeztessünk rá, hogy a közúti biztonság ugyanolyan joggá kell, hogy váljon, mint minden más jog, ami minden állampolgárt megillet, akárhol éljen is Európában. Köszönöm szépen Kohúrnak a jelentést. Az igazi kérdés az, hogy a mm, színvonalas közúti infrastruktúra finanszírozását hogyan lehet előtérbe helyezni ahhoz, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. A második kérdés a műszaki vizsgák, ami a helyzet, intelligens rendszereket vezetnek be. Beszéltünk az e-call-ról, de fontos a képzés is, garantálja-e az Európai Bizottság, persze ez majd a jelentés sorsától is függ, hogy erőteljesen fog kommunikálni ebben a témában, aminek mi nagyon örülnénk. Utolsó dolog, a kerékpárosok és a gyalogosok védelemhez való jogát hogyan lehet garantálni a jövőben. Megadom a szót a, az Európai Bizottság részéről Brör Triesz úrnak. Tessék. Nagyon nagy felelősség van az ön vállán, konkrét kérdéseket várunk. Az Európai Bizottság magához ragadja ezt a témát, és gondoskodik-e arról, hogy ne pusztába kiáltott szó maradjon, hanem cselekvés is történjen. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság és a GRO főigazgatóság eh, részéről szeretnénk eh, köszönetet mondani az előadónak a kiváló jelentés elkészítéséhez, ugyanis a jelentés tükrözi az Európai Bizottság fő szempontjait is megfelelő hangsúly került a felelősség megosztásra, természetesen mi az EU szintjén való fellépésért felelünk, ezt a fellépést különböző főigazgatósági kollégák felügyelik, és hát természetesen a közút, fenntartók és a járműgyártók szerepe is fontos. Az előadó felismeri, és mi is fel kell, hogy ismerjük, hogy bizonyos problémákat orvosolni kell. De itt most kifejezetten a jármű biztonságra szeretnék kitérni. Természetesen a tagállamoknak nemzeti szinten kell intézkedniük, ugye szabályozás, végrehajtása, infrastruktúra, karbantartása, ez egy ezek elismert feladatok, aztán az személyes adatok kezelése, adatok gyűjtése, ezekről az Európai Bizottságnak még döntenie kell. A jármű típus jóváhagyási eljárás részévététel kapcsolatban itt egy kicsit habozunk még, Ugye e, vannak biztonsági intézkedések, és vannak kifejezetten járműhöz kötődő biztonsági intézkedések is. A legtöbben kohúr megközelítésével értenek egyet, és ez örvendetes. Mi is ambiciózusak akarunk lenni. nagyon izgalmas és innovatív intézkedések várhatók. Nem merem azt mondani, hogy izgalmas új technológiák, de érett szakaszba lépett rendszereket vezetnénk be, amelyek minden gépjármű vásárló számára kötelezően beszerzendők lesznek el kell gondolkodnunk a különböző jármű kategóriákon, hogy megfelelő stratégiát alkalmazzunk a biztonság terén. Külön gondolok itt a teherautók hold terére. Egyes kamionok csak autópályán közlekednek, viszont egyes teherautók csak városi kiszállítást végeznek, és veszélyesek a kerékpárosok, gyalogosok számára. A súly és méret irányelvet is következetesen szeretnénk ide integrálni, hogy az intézkedések ne rivalizáljanak egymással, hanem összedolgozzanak. Egy másik hozzászóló az aktív sebesség csökkentés, és felhívta a figyelmet, hogy ne csak figyelmeztessünk, mi is gondolkodunk már egy aktív együttműködésen, hogy ne csak lámpák gyulladjanak ki, meg hangjelzések induljanak be, hanem a jármű magától elkezdjen lassítani, tehát a gázpedálra, a fékre is kihasson a rendszer. Vagyis a biztonságra, különösen a vezető és az utas biztonságára, valamint a mm, kiszolgáltatott helyzetű veszélyeztetett úthasználókra is gondolunk, felülvizsgáljuk a gyalogosok biztonságának szabályozását az általános biztonsági rendeleten túlmenően, oly módon, hogyha elgázolnak egy gyalogost, akkor kisebb legyen a sérülés mértéke, és együtt kívánunk dolgozni az Európai Parlamenttel ezen a témán is a jövőben. Köszönöm szépen. Elnök, egy átfogó csomagról beszélt, van ennek valami menetrendje? Én nem értettem. Thank you, that's a fair question. Köszönöm. Ez egy korrekt kérdés. Pillanatnyilag a hatástanulmányt készítjük, a jelentésben is szerepel, hogy költséghatékonynak kell lenni az intézkedéseknek, miközben műszakilag is megvalósíthatóak. Miért ez az eljárás lebonyolódott, ugye most dolgozzunk rajta, megfelelő hatás tanulmány elkészült, akkor véglegesítjük jövő év tavaszára az Európai Bizottság javaslat csomagját és ebben fognak szerepelni azok a konkrét intézkedések, amelyeket be akarunk vezetni. Na, hát akkor mindenki hallotta. Jövő tavasz prioritás a bizottság számára, úgyhogy tegyünk róla, hogy a ciklus vége előtt el is fogadják a jogszabályokat. Most visszadom az szót Kohúrnak, az előadónak. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sind jetzt schon eine halbe Köszönöm szépen ennek azt, hogy fél óra csúszásban vagyunk már most is, hogy nem akarok minden részlettel és minden érvel külön foglalkozni, ám szeretném megköszönni azt, hogy azt, hogy kiemelte a jelentős fontosságát még egyszer állampolgáraink számára valóban fontos, ezt azt várják, hogy a Európai Unió valami érezhetően jót tesz nekik, ez afelé megy. Köszönöm vitát mindazok gondolatait, akik azt mondják, elmondták, hogy nem csak a gépjárműben kellene például olyan berendezéseket alkalmazni, hogy csökkenti a balesetek számát, hanem minden közlekedés szereplő, és különösen fiatalok, az idősebbek, a kerékpárosok, a gyalogosok, a fogyatékkal élők sajátságos igényeit is központi helyen kell kezelni és védeni. Persze a költségek kérdése mindig felmerül, itt is felmerült, nagyon sok asszisztens rendszer egymást kiegészíti. Például, ha van egy szenzorrendszer már a gépünkben, akkor könnyebbé teszi és olcsóbbá a harmadik, negyedik rendszer beszerelését. Tehát ha tömegesen szereljük fel ezeket a rendszereket, az jelentősen csökkenti a költségeket. Tehát, hogyha a gyors piaci behatolást írunk elő, ahhoz persze meg kell szerezni az állampolgárok jóváhagyását, egyetértését is, ez persze külön feladat, de ha az emberek érzik, hogy szükséges valami, akkor szívesebben költenek rá. Egy saját jelenti, mert főleg azt kell megírni, hogy mit akarunk, a részletes a részleteket, illetve a határidőket majd az általános rendeletben kell meghatározni, hogy mely felügyeleti rendszerek mikor kerülnek bevezetésre, vagy az a javaslat, hogy egy jobb biztonsági fék vagy vészfékrendszerre, nem 20 km/h kilométer per óra, hanem, hanem nullára lelassító vagy leállító rendszer kerül Ezeket nem itt kell leszabályozni, hanem majd a jogszabályalkotásban kell rendezni ezeket. Az, hogy lekapcsolhatóak ezek a kisegítő rendszerek, vagy sem, erről is külön vitát lehet intani, hiszen a, nem, a különféle NGO-k, a gépjárművező szövetségek követelik a lekapcsolhatóságot. Én ellene lennék személy szerint, ám ezt meg kell beszélni, egyeztetni kell az állampolgárokkal és a szereplőkkel, hogy mi legyen a politikai szándék. Az alkohol az utolsó téma, amit említenék. Én a volt NDK-ból származom, ott, ott zéró tolerancia volt korábban, ezt mi el tudtuk fogadni, ám Európában nagyon sok régió van, ahol ezt nem fogadnák el. Tudósok is azt mondják, kutatók is azt mondják, hogy akár bizonyos, akár egy almaitalban is lehet eh, bizonyos alkohol százalék. Tehát az, hogy abszolút nullára húzzuk el a határt, vagy sem, én annyit mondok csak, hogy a, a, a kezdővezetők és a, a profi autóvezetők esetében kell mindenképpen zéró toleranciát meghatározni, a többi gépjárművezető körben vitatárgya lehet még ez. Köszönöm szépen, Kohúr. A módosítók benyújtásának határideje július 14-e, délelőtt 11 óra, most pedig következik egy állásfoglalás tervezet a közös európai légtér kialakításáról, és előadónk Zile úr. Zile úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez egy multilaterális megállapodás az EU tagállamok, eh, Izland, Norvégia és hat eh, nyugat-balkáni eh, ország részese ennek. Némi történelmi visszatekintés 2006. júniusában írták alá a megállapodást, Vannak itt még például olyan kollégák, akik emlékeznek a Lichtenberger jelentésre 2007 áprilisában készült el, a ratifikációs folyamatot minden EU tagállam lebonyolított általában 2014 végéig, és 15 novemberében a bizottság javaslatot tett egy tanácsi határozatra annak érdekében, hogy ugye Bulgária és Románia is részese legyen a Lisszaboni szerződést követően. A megállapodásban a nyugat-balkáni országok az EU joganyag átvételét is vállalták a közlekedési területen, itt a biztonsági területet külön kiemelném előzetesen 2006 óta alkalmazzák a megállapodást, tehát nem több mint 10 éve, és az Európai Gazdasági Térség és a partner országok vonatkozásában ideiglenes mechanizmusok érvényesültek addig, amíg mindenki a joganyagját közelíti az EU-hoz. Minden kötelezettséget teljesítenie kell a partnerországoknak, különösen a közös közúti biztonsági szabályokat konvergencia folyamatok felett az Európai Bizottság biztosítja a felügyeletet. és végeredményben egy előrehaladási jelentést fog készíteni az Európai Bizottság minden egyes partnerországról. Hát eh, a jelentés eh, pozitívan ítéli meg a megállapodást, mi csak igent vagy nemet mondhatunk, eh, én igent mondanék, nagyon rövid a határidő a módosítók benyújtására, és csak azt lehet javasolni, hogy nemmel válaszoljunk, Hát ma este 7 óra a határidő, és holnap délelőtt szavazunk is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Deli úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden eh, szeretném üdvözölni, hogy végre eljutottunk ehhez a szakaszhoz ennyi év után, ahogy ön a már a jelentés készítője is elmondta. Mindez 2006-ban indult, a ratifikálás az három évvel ezelőtt megtörtént, időközben új uniós tagállamok is lettek, sőt új szerződés lett, tehát legfőbb ideje, hogy módosítsuk ezt a többoldalú megoldást, és a néppárt is támogatja ezt a jelentést és az eljárást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Ádos úr következik. Köszönöm szépen. Az Alden nevében is szeretném biztosítani támogatásunkról ezt a javaslatot. Mikor a 2006-ban a megállapodás alárásra került, akkor a hat nyugat-balkáni hatállam integrációja volt a téma és a cél, és az, az európai térségben való betagolódásuk ez a folyamat bizonyos szempontból gyorsabb volt, mint a politikai szempontból az EU felé haladó integrációban. A közlekedési ágazatban és a légi közlekedésben már kétszer-abban megindultak, megint az intézkedéseknek a vezetése, amely aztán felgyorsult Románia és Bulgária csatlakozásával, hiszen ezek határosak a, a térséggel, és erősítették a közlekedési integrációját ezeknek az országoknak. Nem csak a légi közlekedésre igaz ez, hanem más gazdasági ágazatokban is gyorsult az integráció ennek révén. Köszönöm szépen, Taylor úr. Öné a szó. Nem kéri a szót, akkor Ornitú asszony. Thank Merci, merci Köszönöm szépen, elnök asszony. Én benne felvetődött a kérdés, hogy a bizottságunk hogyan ajánlhat, tehet ajánlást a tanácsnak, mert a parlament valójában nem rendelkezik semmiféle információval, legalábbis amit én tapasztaltam, ha csak nem tévedek, és az 2013-ban készít, kértünk egy jelentést, és úgy tűnik, hogy a megállapodások, amik a szomszédság politika keretében kerültek kidolgozásra, azoknak nincs jelentős hatásuk a forgalom növekedésére. Más országok, amelyeknek nincs hasonló megállapodásuk az, az Unióval, azoknál ugyanekkora a légiközlekedés növekedése Európával. Továbbá az átmeneti mechanizmusok nem kellően hatékonyak, sőt, gátolják inkább a közösségi jogszabályok átültetését, sőt, több alkalommal említették, hogy a bizottság arra építi érveit, egy olyan tanulmányra, amit a Busz és Company végezte, és ez szerint a Balkán, Nyugat-Balkánnal kötött megállapodás jó, a bizottság, ha csak nem rosszul tudom, a bizottság nem hozta nyilvánosságra ezt a tanulmányt, tehát nagyon örülnék, jelentéstevő úr, hogyha felvilágosítana ezen ki elemekkel kapcsolatban, különösen ami a ligígyi biztonság kérdéseit illeti. Továbbá nem vagyok abban sem meggyőződve, hogy harmadik országokkal az Unió tudna tárgyalni ilyen ügyben, mert akkor a tagállamok nem dönthetnének arról, hogy milyen módon irányítják a légiközlekedést, és ez a szuverenitását sérti a tagállamoknak, és sok tekintetben rontja a szolgáltatást és a szociális normáknak, szabványoknak a minőségét is elfogadhatatlanul módja. Az, hogy ezek az országok az er, Európai Civil Légiközlekedési Szervezethez és az Eurocontrolhoz tartoznak, az vajon nem elegendő garancia. Végezhetül az is világos, hogy ez a megállapodás a Nyugat-Balkán európai politikai csatlakozásával kapcsolatos, és azt is tudják, hogy az én frakcióm ezt ö, ellenzi, tekintettel arra, hogy milyen katasztrofális eredménye volt a korábbi csatlakozásoknak. Még nincs egyértelmű álláspontom a kapcsolatban, hogy hogyan fogunk szavazni. Köszönöm. Elnök asszony, akkor most megint az Európai Bizottságra tekintek. Alberton asszony itt van, akkor üdvözlöm. Mindezen kérdések után tud-e nekünk valamit mondani? Köszönöm, elnök asszony. Tehát a bizottság üdvözli az előadó jelentését, és támogatjuk, ahogy ezt elmondta a jelentéstevő. Egy megállapodásnak a teljes körű alkalmazásáról van szó. Ez a megállapodás tíz évvel ezelőtt került aláírásra, és ez lehetővé fogja tenni, hogy teljes mértékben az egyes országok is élvezék ezen megállapodás előnyeit. Hogy néhány kérdésre kitérjek, amit eddig felvetettek. A megállapodás, mint ezt elmondtuk, azt jelenti, hogy az Európai Uniós AKI, tehát a jogszabályok, a biztonságok, légiközlekedés biztonság és egyéb biztonsági eh, rendelkezések valamennyi részvevő országban teljes mértékben alkalmazásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy ez az egyezmény lehetővé teszi, hogy azonos szabványokat alkalmazzanak valamennyi érintett országban. Ez természetesen eh, azt eredményezi, hogy valóban minden értelemben egységes légtér lesz. Az egyes országok nagyon sok előrelépést tettek az évek folyamán, és a bizottsággal és az IASZ-val együtt ezt minden évben értékeltük az előrehaladást. És a megállapodásnak a megkötése lehetővé teszi a, te a haladást, és azt is, hogy az egyes országok a belső piachoz hozzáférhessenek. Az átmeneti időszakban a bizottságnak a döntése még nem került megerősítésre, mert még nem volt teljesen érvényben a megállapodás. És a megállapodás is, ahogy ezt kimondja, minden követelményt országonként kellett meghatározni, illetve lebontani. Ezért, ahogy elmondtuk, a Nyugat-Balkán országai valójában az ikak nak és az Eurocontrolnak a tagjai, ez nem mond ellen, nem mond ellent, mert nem egészen ugyanazok a kompetenciák. Az Európai Uniós akik, tehát joganyagot teljes mértékben kell alkalmazni, és ez egy nagyon fontos lépés az egyes országoknak is, a biztonság szempontjából is ez nagyon fontos. Monsieur Zilleux, la parole est à vous. Vile asszony, Vile úr, kedves kollégák, csak hogy én is hozzáfűzzem, hogy mi az, amit megtehetünk, és mi az, amit nem támogathatjuk, vagy nem támogathatjuk, illetve új javaslatokat is tehetünk a közös légtérre vonatkozóan legalábbis este 7 óráig. Ha nem támogatjuk, az nagyon nagy kár lenne a ö, piac számára, hol több mint 500 millió ö, lakost érintene. De amit semmiképpen sem tehetünk meg, az, hogy Bulgáriát, Romániát kirekesztjük, vagy Horvátországot az Európai Unióból. Ez ezt nem tehetjük meg, és a Lisszaboni szerződést sem tudjuk leállítani vagy visszafordítani. Nem tudom, a bizottság esetleg erre tud reagálni, tehát azt kell eldöntenünk, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit nem. Elnök, köszönöm szépen, Zile úr. Tehát módosítók ma este 7 óráig érkezhetnek, tehát van még két órájuk. Tessék, és akkor folytatjuk és akkor most folytatjuk a nemzetközi óceánpolitika irányítását az óceánok jövőjével kapcsolatban 2030-ig tartó időszakkal. Ez egy nagyon szép jelentés, különösen a COP21 keretében. A jelentéstevő nincs itt, így Will van de Kamp úré a szó, és ő beszélhet. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Először is az igazi jelentéstevő nevében, Monteri asszony nevében kérem az elnézésüket a napirend miatt tervezett megváltozott. Holnapra tervezték ezt, ő holnapra készült, most meg ma van. Nagyon nagy számú elem az oceánpolitikának, szerepel ebben. Nagyon sok a tennivaló a területen, és különösen környezetvédelmi aspektusok figyelembevételével kell alakítani a miközben persze a hajóforgalom javításán is dolgozzunk. Az óceánoknak nagyon komoly gazdasági perspektívája is van, nagyon sok áru közlekedése a tengereken történik, szállítása a tengereken történik. 2021. március 31-ig szeretné az Európai Bizottság tengeri térségfejlesztési stratégiáját is elfogadni. Ugyanakkor a biztonságnak is nagyon fontos elemei kapcsolódnak ehhez például a földközi tengeren a hajókon menekülő migránsok tekintetében az EMSA, a Frontex és az EFCA e együttműködése napi prioritás Claudia szempontjából is, ahogy megérnik az anyagban, és persze nem szabad megfeledkeznünk az innovációs digitalizáció hatásairól sem, nagyon sokat lehet javítani a tengerek állapotán és a közlek, közlekedés állapotán a digitalizáció révén. A környezetvédelmi szempontból a, a kikötői befogadó kapacitásokat illető irányelv jelentősége emelhető ki, és Claudia sajnálja, hogy az Európai Bizottság nyilatkozatában nem szerepel a tengeri turizmus ö, témája, és így a véleménye 8-as pontjában megfogalmazza, hogy a környezet, ennek a fontosságát, hogy a környezetvédelmi szakbizottság is bizonyal megszíveli ezt majd. Az óceánok jelentősége nagyon nagy, a biztonság, a környezetvédelem és a turizmus szempontjait emeli ki Claudia Montero, és ezt szerettem volna önöknek elmondani. Eh köszönöm szépen, Van úr, köszönjük a jelentés készítőjének is, és akkor most megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Úgyis asszony, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves képviselőtársak! A nemzetközi tengerpolitika számomra is alapvető fontosságú szakpolitika, hogy hatékonyabb legyen, és főleg fenntarthatóbb módon tudjuk a tengerek kiaknázását megszervezni. Ezért örülök az Európai Bizottság és a fő képviselőasszony együttműködését, és üdvözlöm a jelentéstervezetet is, amely tartalmaz olyan pontokat, amelyek különösen a TRAN szakbizottság szempontjából lényegi fontosságúak, például a tengeri térségfejlesztés, tervezést, az innovatív gazdasági növekedési témák, digitalizáció, illetve a nemzetközi szintű együttműködés gondolata a, szén, a hajózás széndiokszid mentesítése érdekében. Néhány egyéb néhány további pontot is szeretnék szocialista frakció jelen árnyék előadójaként felvetni, illetve beterjeszteni. Szükség van nemzetközi, hatékony nemzetközi stratégiákra és eszközökre annak érdekében, hogy az üvegházhatású okozó gázok és egyéb károsanyag kibocsátások csökkenthetőek legyenek a tengeri hajó közlekedésben, hogy illeszkedjen mindez a Párizsi klíma megállapodás céljaihoz. A nehéz olaj üzemanyagként való alkalmazását tiltani kéne a sarkvidékeken. További pont lehet a megfelelő kapacitásokat kell létrehozni ahhoz, hogy a megállapodás betartható legyen, különösen a kis szigeti államok és fejlődő országok érdekében, az, a tengerek ökoszisztémái a nem megfelelő kikötő is kapacitások hiányában komoly veszélynek vannak kitéve. Aztán a szabályozási keretet konkrétabbá kell tenni. Szükség van arra, hogy konkrét, végrehajtható és felügyelhető, ellenőrizhető intézkedések és stratégiák kerülnek végrehajtásra. Csak az átláthatóság javításával lehet, a felelőssége pontos meghatározásával, illetve minden szereplő bevonásával lehet előrelépéseket előrányozni. Ezért is örülök az együttműködésnek, és köszönöm, hogy meghallgattak. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Demeszer úr. Demeszméker úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. És én is köszönöm a jelentéstevőnek, Montero asszonynak a munkát. Július 8-a volt az óceánok eh, világnapja, egyre nagyobb nyomás nehezedik az óceánokra. Nem szabad hogy csak egy napra pont emlékezni az óceánok fontosságára. A fenntartható fejlesztési célok egyike a fenntartható óceánok. Az óceánok stabil, erős ökoszisztémát kell, hogy jelentsenek számunkra, emberek számára is, és a klíma stabilizálása, a CO2 megkötése és az oxigén termelés, a nitrogén termelés szempontjából is fontosak az óceánok, amit a gazdaság szempontjából is megújuló energiaforrásként, a nemükközi kereskedelem területeként is, és az idegenforgalom szempontjából is. Mindezek az elemek megjelennek, koncentrálva ebben a véleményben. Jó irányba tett lépés, ez a jelentés frakcióm támogatja, hogy EU stratégia jön létre a tengeri biztonság politika érdekében, nemzetközi kereskedelem és személyforgalom tekintetében, ám az egyes célkitűzések, a biztonság, környezetvédelem, halászat, úgy kell megvalósuljon, hogy a szubszidiaritás elve megfelelő figyelmet kap. Az EMSA, Frontex és az EFCA megfelelő együttműködését kell megszélozzuk, és jobb együttműködés a tagállamok között, a már létező infrastruktúrák jobb kiaknázásából. Ezek a lényegi elemek szerintünk. Az európai tengeri és tengerparti turizmust kell erősíteni, ez 3,2 millió munkahelyet jelent, Ugyanakkor az óceánok szennyezése ö, olyan feladatoóránk, amelyel azonnal meg kell birkozunk. A hulladékcsomag tekintetében 2030-ig negyedre kell csökkenteni a tengeri hulladékok tömegét, és 2025-ig legalább is megcélzott ö, csökkentéseket kell elkönyvelnünk a megfelelő módszertanokkal. A mikrokorallok és egyéb kibocsátások, a korallpusztulás és a kibocsátások csökkentése nagyon fontos cél. Az óceánok komoly kihatással vannak a napi életünkre, ezért kell látnunk azt, hogy az emberiség túlélésének lényegi eleme az óceán. Köszönöm szépen, Demes Maker úr. Meissner asszonyé a szó. Nem szépen elnök asszony, először is. Talán szokatlan, de szeretném megköszönni jelentéstevőnek, hogy a közlekedési bizottság nevében kifejtette véleményet. Hol áll, ez alapvetően, ez alapvetően közlekedés politika. Mi találtuk ki ezt az egész szakpolitikát, a tengeri ö, területfejlesztés és egyéb témák tekintetében, és mi az elnök most bevetette magát, sikerült visszaszereznünk legalább részben a hatáskört e téma felett, és három pont kifejezetten a közlekedési szakbizottsághoz tartozik, és egy a közlekedési bizottsághoz. Ezért szeretném megköszönni a sajnos nem jelenlevő jelentéstevőnek. Tudom, hogy holnapra terveztük ennek a témának megbeszélését. Tudom, hogy Claudia a tengerpolitika nagyon általázott híre, interjúban is aktív, és sikerült 8 pontban röviden összefoglalni a stratégia lényegét, ami magában egy nagyon nagy eredmény, és köszönet az árnyák, árnyék előadóknak is, Úrikének és Demesmaker úrnak, akik elmondták a legfontosabb elemeket. Tény, hogy az óceánok az emberiség jövője szempontjából központi fontosságúak. Tényként kell látnunk, hogy az, az óceánból való nyersanyag kitermelést fenntartható módon kell megoldani, valamint a tengeri közle, hajóközlekedés tisztábbá kell tenni. Mindenről nagyon jól szól a jelentés. Aztán a kalózkodás és a tengeri környezetszennyezés elleni fellépést is hangsúlyozni kell, megfelelő eszközök kellnek ahhoz, hogy a Connecting Europe eszköz kiaknázásra kerüljön ezen stratégia szerint, és az Európai Bizottság a tengeri területfejlesztést kell, hogy erősítse, mert a sikerre járunk abban, ne csak Európában hajtsuk ezt végre, és minden tagállam csatlakozó, hanem nemzetközi szinten is sikerül ezt megszervezni, az egyik lehetőség lesz arra, hogy a fenntartható fejlődést a tengereken is megvalósítsuk. Utolsóként, nem akarok most mindenről beszélni, nagyon sok fontos pont szerepel itt, ám a hatos pontban szó esik a kikötők kibocsátásáról. Tudom, hogy a Balti tengeren nincs elég eszköz arra, hogy például a CO2 és a kéndioxid kibocsátást csökkentsük, a kikötők is megfelelően hozzá kell járuljanak a kibocsátás csökkentési célok megvalósításához nekünk, európai képviselőknek is fel kell hívnunk a figyelmet erre. Ennyit szerettem volna elmondani, várom együttműködést önökkel. Merci beaucoup, madame. Nagyon szépen köszönöm, Eszner asszony. Taylor úr, nagyon szó. Igen, köszönöm elnök asszony. és szeretném, hogyha átadnák a köszönetemet az előadónak, és egy kiváló tervezetet készített, és eddig nagyon üdvözöljük, de azért van néhány téma, amit jó lenne, hogyha bevennének, illetve amit bővebben tárgyalnának a végleges véleményben. Módosítókat fogunk ezért benyújtani, például Szeretnénk, hogyha az EMSZA támogatását és az EMSZA működési területének támogatását, illetve az offshore gázmezőkkel kapcsolatos szerepét erősítenénk, illetve a 2005-35-ös irányelv a hajókról eredő szennyezéssel kapcsolatban nagyobb hangsúlyt kapna, nem csak a menti térségek és a szigetek érintettek az változás miatt. Viszont azt tudhatjuk, hogy az változás súlyosbítja a tömeges idegenforgalom nagyon fontos a különböző szakpolitikák ökológiai koherenciája az óceánok kezelésében. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várom az árnyék előadók egyeztetését. Köszönöm szépen Taylor úr, most pedig Ayala Sender asszony következik, tessék. Köszönöm szépen elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Monteiro asszonynak a jelentéséhez. A nyolc pontban sikerült nagyon jól összefoglalni a, a legfontosabb vonatkozásokat. Azért annyit hozzátennék, hogy előbb-utóbb meg kellene határoznunk, és körül kellene járnunk az exponenciálisan növekvő méretű kikötők problematikáját, nem a leghatékonyabb, hanem a legnagyobb kikötők a legjövedelmezőbbe. A különböző kritériumokra vissza kellene térni jó lenne, hogyha a kikötői tevékenység ö, méretváltozása bekövetkezne, vagyis jobban eloszlana a kikötők működése az Európai Unióban, és nem lennének ilyen mamut létesítmények. Ö, ugyanez a helyzet a konténerszállító hajókkal. Egyre nagyobb hajókat építenek. A jelenlegi tevékenységek alapján kétségeink vannak, hogy ez hatékony-e. Aztán a gépesítés, automatizálás humán kihatásai. A hetes pontban tárgyalja ezt Montero azt mondja, szerintem nagyobb hangsúlyjal kellene tárgyalni, Ugye, hogyha mindent automatizálnak, akkor már nincs emberi hiba, mondják. Persze tényleg ki lehet kiszögölni az emberi hibákat, csak másfajta hibák is bekövetkezhetnek, és ezek még súlyosabb következményekkel járhatnak. Egy kis kitérő a Brexitre, mert egyre jobban aggódunk. A gibraltári kikötő miatt, és az interkontinentális korridor beszűkülése miatt hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi a helyzet ezzel a korridorral, ami egyre kisebb. A turizmussal is foglalkoznunk kell a tengerpartokon, illetve ugye a szállodahajós turizmus vonatkozásában, mert ez egyre jelentősebb, ami a szennyezést illeti. Nem csak a partokat szennyezik, hanem a mezőgazdaság az eutrofizációhoz is hozzájárul a tengereken. Végül egy, kér, egy kérést intéznék az asszonyhoz. Kértem, hogy készítsenek tanulmányt a közlekedési szektor vonzerejéről a fiatalok számára, a mm, hetes pontban Montero asszony szerepelteti ezt, talán érdemes lenne itt a szakbizottságban is megvitatni ezt a tanulmányt, mert nagyon érdekesek a következtetései. Köszönöm szépen, Helen Sender asszony, az Európai Bizottsághoz fordulok most, és Papa Konstantinu úrnak adom meg a szót. Két percben. Köszönöm, elnök asszony. Döpiprének hívnak egyébként. A nemzetközi óceán igazgatás felelőse vagyok a Máre főigazgatóságnál. Szeretnék Montero asszonynak is, és Van úrnak is köszönetet mondani, illetve minden képviselőnek a konstruktív észrevételekért a nemzetközi e, óceán irányításról szóló e, közleményünket üdvözölték önök, ez a jelentés pedig kiváló valóban, és e, nagyon biztató számunkra, hogy önök ennyire érdeklődnek e téma iránt. az óceánok esetében ez az első ilyen jellegű dokumentum, ez egy komoly előrelépés. A jelenlegi nemzetközi helyzetben az EU vezető szerepet vállalhat a világban az óceánok kezelésében. Tudniuk kell önöknek, hogy Európának már is vezető szerepe van az óceánokkal kapcsolatos munkában, és minden közös nemzetközi fellépés mögött európai kezdeményezés áll, és meglátjuk, hogy a partnereink, hagyományos partnereinknek milyen az álláspontja, és hogy most is sikerül-e e, megvalósítani a szándékunkat az ENSZ 2030-as e, e, fenntartató fejlődési céljait, is megvalósítja, illetve az SDG 14-eshez külön hozzájárul ez a kezdeményezés. Most volt erről egy egyeztetés New Yorkban. Az a célkitűzésünk, hogy a lendületet fenntartsuk október 6-án eh, Máltán az EU egy nagyszabású nemzetközi óceánkonferenciát eh, eh, lát vendégül ez is lehetővé teszi majd, hogy felhívjuk a közülemény figyelmét erre a kérdésre. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen témákban tettünk kezdeményezést az NV-vel közös, illetve a külön TRAN területeken azt javasoljuk, hogy különböző kulcsfontosságú óceánparti országokkal partneri viszonyt alakítsunk ki. Az óceánokat nem lehet külön-külön kezelni az országoknak. Köszönöm, hogy Montero asszony ezt is belevette a véleményébe. Azt is üdvözöljük, hogy az tengeri tértervezés és a tengeri biztonság területét önök is előkívánják mozdítani, az európai gazdasági térségből nemzetközi szintre kivinnénk ezt. A tengeri biztonság fontos, és a tanács konklúziói is hangsúlyozzák ezt a múlt hónapban a horizontális tengeri felügyeleti intervenciós téren is fejleszteni akarunk. Az elnök figyelmeztet, hogy rövidre kell zárni, rövidre zárom. Tehát a kereskedelmi tehát a, a kék gazdaság kereskedelmi vonatkozásait is megpróbáljuk előmozdítani ezzel a kezdeményezéssel. Hölgyeim és uraim, az az ambíciónk, hogy központi szerepet játszunk az óceánok kezelésében a jövőben, a tanácstól kaptunk támogatást, áprilisban elkészült a tanácsi konklúzió, nagyon pozitív jelzést kaptunk, tehát és ma délután én azt hallottam, hogy önök is nagyon támogatóak, és bízhatnak benne, hogy együtt fogunk működni az Európai Parlamenttel, amely kulcsfontosságú számunkra az együttműködésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig áttérünk Elnézést, először emlékeztetnék rá, hogy július 14-én délelőtt 10 óráig lehet módosítókat benyújtani. Ismét szeretne szót kérni, Vindekamp Kampur? Csak azt gondoltam, hogy a jelentéstevő vagy helyettesítője mindig utalhat képviselőtársai hozzászólásának fontosságára, meg az árnyék előkvére, mivel a jelentés súlyát emelik, és szeretném Claudia Montero illető dicséreteket megköszönni nevében, és a bizottság részéről is kapott dicséreteket. Köszönöm. Jogom van lezárni ezzel, meg is tettem. Valóban joga van hozzá, és ön ezzel élt is. De mi viszont folytatjuk azzal, hogy az EOMS 292-91-es cikkének kérdésével a Júri Szakbizottságtól kérdeztük, ellenőrzési történő szabályozási eljárásról van szó, megadom a szót. Um, köszönöm elnök asszony, hogy már a címből is kiderül, egy nagyon jogtechnikai ügyről van itt szó, ezért ennek okán is már nem politikai, ideológia játszmák tárgyává kéne tennünk, amire sokak hajlanak ebben a házban. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatát üdvözölheti szakbizottságunk, hiszen nagyon jelentős lépés ez ahhoz, hogy az EU jogszabályok a delegált és végrehajtott jogi aktusok keretében illeszkedjenek, ahogy a Lisszaboni szerződésben ennek gyökereznie kell, és azt elő is írja. Ezek a végrehajtási jogi aktusok azok, amelyek tekintetében a, a hatáskör átadható az EUMS megfelelő cikke szerint megfelelő feltételek kielégésekor. Ezek tehát kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az alap ö, szabályok végrehajtását és tartalmát segítsék elő. A delegált jogi aktusok alapja pedig a 290-es cikkben gyökerezik, amelyek nem egészítettek lényegi előrásokat. Itt voltak kvázi jogszabályalkotási tevékenységként ragadhatóak meg. Javas, ragadhatóak meg. Javaslatunk az arra irányul, hogy a szabályozási eljárásra vonatkozó szabályokat 186 jogszabály tekintetében, amelyre vonatkozóan mi szakbizottságunkkal élvez hatáskört, a közlekedés politika és mobilitás vonatkozásában kiigazításra, kiigazításra kerüljön. Ezekről szól a vélemény, és nagyon sok jogi kerületen, amely a közlekedést érinti, és amely voltak éppen szakmainak, technikainak tűnik, ezek politikai vonatkozását megjelenítse. Az Európai Parlament e hatáskör átadásoknak hasznát láthatja, mert mint a bizottságnak átadott hatáskörök gyakorlatának. Lényegében itt három dologról van szó. Ezek a következő témák először is. A hatáskor átadásának időtartama 5 év, automatikus meghosszabbítással a bizottság megfelelő jelentés, ha 90 napon belül megszületik, ugyanakkor az a tanács megfelelő irányelvnek és vonatkozó rendeltésének kiegészítéseként szolgáló esetben, a harmadik eset pedig az, hogyha delegált jogi aktusok elfogadása négy irányelv módosítását szolgálja. A titkárság és a jogi szolgálat út, ö, munkájára támaszkodva ö, a szövegembe bevettem a preambulum pontok megfelelő javítását és módosítását. Itt tíz további módosító volna betehető a preambulum pontok körébe, és ezáltal javítható volna a szöveg, és a kilenc módosító is ezt a célt szolgálja. A, közlekedés szakbizottságot azt szeret, arra szeretném kérni, hogy a következő módosítókat, ezeket a módosítókat vegye be a tervezetbe. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen. Akkor most öné a szó. A jelentéstevő már említette, hogy a nagyon jogtechnikai jellegű jelentésről van szó, mert a jogi aktusok rendszerét és a végrehajtási aktusok körét érint. A közlekedési szakbizottság szempontjából vizsgáljuk a jogi bizottság jelentését. Szeretném Majerul munkát megköszönni, nagyon jó pontokat revez meg, amelyet a többi szakbizottság is elfogad. Például az a hatáskör, amelyet az Európai Bizottság nem meghatározott határidővel vesz át, problematikusnak ítélhető. Ez a hatáskör átadás öt évre volna korlátozható, és ezáltal egy jelentés írására köteleznénk a bizottságot a e hatáskör átadásához kapcsolódóan. A többi szakbizottság is egyetért ezzel, és általában köszönöm, hogy a többi szakbizottsággal koherens módon haladtunk ebben a nagyon eh, jogtechnikai jellegű anyagban. Köszönöm szépen. Rados úr, önnek adom meg a szót. Eh, köszönöm szépen az állásfoglalási indítványt. Az ALDE frakció követi a parlament 2013-ban meghatározott irányvonalát. Ez igaz az intézményi közi megállapodás tartalmára is, ami a hatály időtartamát illeti. Egyetértünk mi is azzal, hogy az öt éves időszak kerül meghatározásra, egy jelentés megírása követően pedig automatikusan meghosszabbítható volna a bizottság részéről ez valamint a végrehajtási jogi aktusok, valamint a legelt jogi aktusok kezelésében is be kell vonni a parlamentet a vonatkozó döntésekbe, és nemzetközi eszközök esetében egyetértünk azzal, hogy egyes tételek kikerüljenek az irányelv hatája alól. A jelentéstevő rámutott arra, hogy a kivételek indoklása és oka bizton, a tengeri közlekedés biztonsága. Persze lehetnek más okok is, meghatározhatóak vannak más okok is, például a, a, ten, a környezetszennyezés elkerülése, vagy a hajókon dolgozók munkakörülményének javítása. Ebben az értelemben fogunk módosítókat beterjeszteni, ám úgy gondoljuk, hogy maga a javaslat egészében jó, helytálló, és a parlament számára könnyen elfogadható lesz. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót. Martínez Goden úrnak két percben. Maximum két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a kollégáim nevében fogok beszélni, Alejandro Martínez nevében. Szeretnék köszönetet mondani jelentés készítőjének, hogy előterjesztette a véleményt. A mi észrevételeink rendkívül rövidek lesznek, bár nagyon technikaiak, mert a jelentés maga is technikai jellegű, hogy ezt már egyébként hallottuk az előttem szólóaktól is. Először is három elem van, amire szeretnénk felhívni a figyelmet. Az első az azzal kapcsolatos, hogy milyen korlátozásai vannak az öt év való feljogosítás, illetve hogy horizontálisan koherensnek kell lenni más bizottságokkal is. Úgy gondoljuk, hogy ez a felhatalmazás nem szabad öt évre korlátozni, mert egy ilyen felhatalmazásnak a módosítása az mindenképpen administratív terheket jelent. Ráadásul a parlamentnek mindig is joga van, hogy visszavonja ezt, ami nem csorbít az, hogyha határozatlan időre szól a felhatalmazás. Tehát a parlamenti ellenőrzés mindenképpen megvalósul tehát akkor is, hogyha határozatlan idei a felhatalmazás. A második dolog, amit szeretnék felvetni, ez pedig a módosítások, a 4-es, 9-es, 10-es és 37-es módosítókkal kapcsolatos. Ezekkel kapcsolatban a bizottság úgy véli, hogy van egy kis fér, valószínűleg egy kis félreértés, ami a bizottsági javaslatból ered mert ezek a módosítók azzal rendelkezésre vonatkoznak, amelyek nem érintik a vizsgálati eljárást, és ezek a szabályozási eljárással kapcsolatosak, tehát következésképpen a mostani feladat nem érinti. Miért szerepelnek mégis a bizottsági javaslatban azért, hogy világosak legyenek a dolgok, hogyha módosítunk bizonyos rendelkezéseket, akkor a bizottság az egész cikket beemelte a javaslatba azért, hogy egyértelmű és világos legyen. És ezek a cikkek is jelentenek a szabályozási eljárással kapcsolatos elemeket, amik viszont most itt nem képezik a vizsgálódásunk tárgyát. Végezetül pedig a hármas és 20-as módosítókkal kapcsolatban szeretném készrevételt tenni, ahol a javaslat arra szól, hogy a végrehajtási intézkedésből delegált legyen. Szerintem a bizottsági javaslat az objektív alapokra épül, és szeretnénk inkább a végrehajtási aktust megtartani, mert mindkettő harmonizált értelmezésekkel kapcsolatosak, és mind a kettő eljárási jellegű. Tehát úgy gondoljuk, hogy a természetét tekintve és a szerződés szempontjából is célszerűbb lenne, hogyha maradna a végrehajtási aktus. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Májer úr, akkor megint önnek adom meg a szót, mint jelentéstevőnek. Köszönöm szépen a hozzászólását és a kommentárokat is. Természetesen nagyon figyelmesen hallgattam a bizottság képviselőjét, és örömmel olvasom a módosítási javaslatait. Elnök, köszönöm szépen, emlékeztetni szeretnék, hogy a határidő 19, június, július 19-e 14 óra a módosítók benyújtására. Mostantól pedig zárt üléssel folytatjuk, úgyhogy kérek egy, kérem, hogy szakítsák meg a webstreaminget, hogy a bizottság és mások, akik nem részesei az zárt ülésnek, azok hagyják el a termet, és akkor a háromoldalú tárgyalásokkal kapcsolatos visszajelzésről beszélünk. A szakbizottság érintett tagjai pedig maradhatnak. Ne túl lassan hagyják el a termet.